Allora iniziamo i lavori della commissione. Megkezdjük a bizottság plenáris ülését, és nagy örömmel köszönhetem Jakub a cseh mezőgazdasági minisztert, aki a tanácsban volt elnök az előző soros elnökség alatt, és ővele Mindarról szeretnénk ma beszélgetni, amit a cseh soros elnökség a saját hat hónapos időszakában, a ciklusában tehetett, majd ezt követően egy vitát szeretnénk lefolytatni, amely vita az új soros elnök Erik Eszkillel, a svéd elnökkel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 különösen gondolok itt a tejtermelőkre, hiszen a tej iránti kereslet csökkent, rendkívül alacsonyak a felvásárlási árak. A cseh elnökség szorosan nyomon követte ezt a folyamatot a teljes elnökség időszaka alatt Eh, különös tekintettel a tejfeldolgozó ágazatban kialakult eh, súlyos helyzetre több eh, tanácsi ülés is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és biztosítani akartuk azt, hogy valamennyi piaci eszközt bevessünk annak érdekében, hogy az európai piacon megoldjuk ezt a problémát. E, ez végül is bekövetkezett Hála az Európai Bizottság és az Európai Parlament részéről tanúsított megértő magatartásnak, ami az export visszatérítéseket, az export támogatásokat illeti, a, a vaj, illetőleg a sovány tejpor esetében sikerült egy további lépést is megtennünk, és a következő jelenté lépések születtek meg. Kibővük, ez év augusztusa után kiterjesztettük az intervenciós időszakot, amely most már tartalmazza 2010-es, illetőleg 2011-es gazdasági évet is. arra is javaslat született, hogy a vaj magáraktározásának időszakát szintén meghosszabbítsák ez év augusztusát követő időszakra is, ezen túlmenően fölgyorsítsák a mezőgazdálkodók részére tett kifizetéseket ez év augusztusát követő időszakban, és ide társul még az európai tejtermelők támogatása, hogy használni tudják az európai újjáépítési programot, amit az előbb már említettem. A novemberi megállapodás eredményeként, amely ugyebár a, a állapotfelméréssel foglalkozott, ez lehetővé teszi a tagállamok részére, hogy egész sor különféle kérdésben kiigazításokat tegyenek, a vidékfejlesztés területén azért, hogy aktív támogatásban tudják részesíteni a tejtermelőket a leegyszerűsített folyamatot a bizottság részére be fogjuk nyújtani. Hála az előbb megnevezett intézkedéseknek sikerült lelassítani, leállítani az árak további csökkenését, habár a folyamatot eddig még nem sikerült megfordítani. Látnunk kell azt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembe véve ez egy különösen nehéz kihívás, feladat, de nekünk csak a siker lehet az egyetlen alternatívánk, hiszen a jelenlegi helyzetben a helyzet egyszerűen fenntarthatatlan hosszú távon. Tekintettel az Európai Tanács részéről érkezett felhívásnak a cseh elnökség idején a bizottság egy részletes jelentést készített a tejgazdaság területén kialakult helyzetről, illetőleg a helyzet stabilizálásának lehetőségeiről ez további viták, párbeszéd alapját jelentheti most a svéd elnökség idején. Én bízom abban, hogy ezek az intézkedések eh, egy jobb jövő ígéretét tartogatják a tejgazdálkodók részére már ez év őszétől. Jelenleg bizonyos pozitív jelzések érkeztek a piac részéről, mindazonáltal rendkívül nehéz a tej piac területén kialakult eh, helyzet orvoslása. Ez egy olyan feladat, amelyel még hosszú időn keresztül foglalkoznunk kell a jövőben, és eh, válválvetvekkel küzdenünk, hogyha a problémát meg akarjuk oldani. Ez mindenképpen a cseh elnökség fontos feladata is. A cseh elnökség nagyon fontosnak tartotta, hogy folytassuk a kap jövőjével kapcsolatos párbeszédet, és megszülessenek a kulcsfontosságú eszközök ennek érdekében, tehát az európai gazdálkodók részére tett közvetlen kifizetések 2013-at követően, illetőleg foglalkozni kell a 2014 és 2020 közötti költségvetés mezőgazdasági vonatkozásaival. Éppen ezért nyílt vitákat, párbeszédet folytattunk a legkülönfélébb szinteken, meghatároztuk a különféle témákat, hogyan tudjuk a jövőben alakítani a közös agrárpolitikát az önök szakbizottságának tagjai is aktív módon részt vettek ebben a munkában. A közvetlen kifizetések témája rendkívüli prioritást élvezett a Brunói mezőgazdasági és halászati szakbizottság ülésén. Az elnökség ezt követően javaslatokat készített a júniusi tanácsi ülésre, amelyet a 21 tagállam támogatott. A tagállamok túlnyomó többsége világos jelzéseket adott arra, hogy a jövőbeni közvetlen kifizetéseknek, tisztességeseknek, hasz, ö, ha, ö, hatékonynak és könnyen kivitelezhetőnek, illetőleg könnyen védhetőnek kell lennie. Ez a volt a cseh elnökség, cseh elnökség kitűzése is, és ugyanezen az úton haladt a svéd elnökség is a második pillér keretében. A cseh elnökség ezen túlmenően jelentős lépéseket tett a kap egyszerűsítése érdekében két területen. Egyrészt szó van itt a bor ágazat reformjáról, annak érdekében, hogy egy, egy, egy egységes piaci szervezet jöjjön, lész, jöjjön, létre, és ilyen módon is hozzájáruljunk a kap technikai eljárásainak leegyszerűsítéséhez. Ezen folyamat keretében több mint 20 különféle szabályozót dolgoztunk fel egy egységes rendszerbe, és harmonizált szabályozásokat sikerült ilyen módon létrehoznunk. A májusi mezőgazdasági és halászati ülésen egy egyhangú politikai döntés megállapodás született annak érdekében, hogy egy, egy, hogy egy leegyszerűsített kap jöjjön létre Európa részére. A tanács legfontosabb elvárása az, hogy tovább egyszerűsítjön a kap szabályozó rendszere, politikája, ezen az úton haladjunk tovább a jövőben, ezzel foglalkoznak a jelenlegi tárgyalások is, és a tanács hangot adott azon elkötelezettségének, hogy 25%-kal csökkentse az adminisztrációs terheket 2012-ig. Ez egy kompromisszumos javaslat, amelynek célja valódi, hatékony eredmények elérése a mezőgazdaságban dolgozók részére a viták során a tagállamok több tucat törvényalkotási javaslatot nyújtottak be a kap egyszerűsítése érdekében. A bizottság haladéktalanul meg fogja ezeket vizsgálni, annak érdekében, hogy egy, hogy egy ezt követő vitára sor kerülhessen, illetőleg 2009-ben a tanács egy elemző munkát végezhessen el. Ez a munka egy nagyon fontos tényezőt tartalmaz, méghozzá, hogy a tanács azt szeretné, hogy a kifizető ügynökségek munkája is hatékonyabbá váljon, és ilyen módon a a bizottság különféle főigazgatóságai közötti munka hatékonyabbá, átláthatóbbá váljon, és a gazdálkodókat érintő adminisztratív tervek, terhek is csökkenjenek. Szeretnék most egy olyan témával foglalkozni, amely egyaránt fontos a fogyasztók és a termelők részére. Méghozzá foglalkoznék itt a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségi politikájával. A cselnökség idején sikerült elérnünk azt, hogy a tagállamok egyhangúan egyet értsenek a, határozat, a tanács határozataiban annak érdekében, hogy egy egységes modell szülessen meg az európai mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségének védelmére, és 2009-ben ez a munka tovább folytatódott. Nagyon világos üzenet született meg az európai termelők irányába. Hangsúlyt kap a minőség, és ez az út biztosítja azt, hogy hosszú távon versenyképes és pótlólagos értéket tartalmazó termékek szülessenek meg. Egész sor dokumentum hangsúlyozza, a minőségi szakpolitikák jelentőségét és további fejlesztését a mezőgazdaság területén. Különösen gondolok itt az organikus termelésre, illetőleg az egyes tájspecifikus termékekre elkötelezzük magunkat a jobb kommunikáció irányában, amely hangsúlyozza a magas minőségi elvárásokat a termelés területén, illetőleg a termelési költségek és a címkézés területén. Követeljük a továbbiakban is az adminisztratív eljárások leegyszerűsítését a, tej, a tájjellegű termékeknél a speciális termékek vonatkozásában, és tovább kell erősíteni a, a földrajzi adottságok, adottságokat a harmadik országokkal szemben. A cseh elnökség ezen túlmenően sikeres miniszteri szintű konferenciákat tartott 2009 márciusában Prágában, amelyen részt vett a szakbizottság számos tagja is. Ez a konferencia jelentős mértékben hozzájárult a tanácson belüli egyhangú döntés létrehozásához. Engedjék meg, hogy a továbbiakban foglalkozzak további kereskedelmi szabályozásokkal. Ezt a kérdést a francia elnökségtől vettük át, miután a tanács és a parlament elutasította a bizottság határozat javaslatát, amely megengedte volna 2008 végétől a baromfi hús vegyi kezelését. Ez egy rendkívül fontos kérdés, különösen a harmadik országokból származó import vonatkozásában, illetőleg a transatlanti viszonyok partnereink részéről is erős nyomást lehetett megfigyelni. kompromisszumot sikerült elérnünk a fennálló higiénés előírások vonatkozásában, és a cseh elnökség foglalkozott a friss baromfi húsokra vonatkozó minőségi sztenderdekkel is. Itt ne, itt megkülönböztettük a fogyasztott húst a friss hústól. El kell, hogy mondjam az elnökség nevében, hogy kompromisszumot sikerült elérnünk a tanácsban, és megalkottuk azt a definíciót, vagy azokat a definíciókat, amelyek hiányoztak. A jogalkotási javaslat most már a következő. WTO ülés előtt kerül megtárgyalásra. A kap második pillérére vonatkozóan a cseh elnökség ehhez nem csak azzal járt, rájárult hozzá, hogy elkészítette a gazdaságélénkítési programot, hanem a természetes szempontból hátrányos helyzeteket is behatárolt az EU-ban. Ennek az új definíciója, vagyis a kevésbé kedvező területek új definíciója egy nagyon is érzékeny téma. A mezőgazdasági és halászati tanács elfogadta a bizottsági közleményeken alapuló köz, következtetéseit júniusban. A Egy térkép készült, illetve fog készülni 2010 elejére a hátrányos helyzetű területekre vonatkozóan. Ez a térkép ö, az javasolt kritériumokon fog alapulni, és a jogalkotási javaslatok alapját fogja képezni. Átlátható, egységes módon fog ez működni, és átlátható módon kerülnek meghatározva a hátrányos területek az összes EU tagállamban, tehát 2010-től ez a definíció érvényes lesz. Most hadd beszéljek az állategészségügyi, növényegészségügyi és élelmiszeripari termékek területéről. Kezdeném avval, hogy egy fontos kompromisszumra jutottunk, ez személy szerint számomra jelentős eredmény volt. Az elnökségi időszakunk elején a prioritásaink között meghatároztuk az állategészségügyet is, illetve ezen belül annak azt a témát vettük fel, hogy az állatok leülés köri védelmét meg fogjuk tárgyalni. Bonyolult tárgyalásokat folytattunk, és a javaslatunkat egyhangulag elfogadta a júniusi mezőgazdasági és halászati tanács. A kompromisszum alapja a legfrissebb tudományos ismeretek, vagyis a vágóhidi felszerelések, illetve az állatkábítási módszerek legmodernebb eredményein alapult, és figyelembe veszi a hatékonyság kérdését is. Egy másik fontos aspektus volt az, hogy a tagállamoknak lehetősége van a szigorúbb nemzeti szabályok érvényben tartására vagyis továbbra is fenntarthatják a szigorúbb előírásaikat. 2008. decemberében a bizottság benyújtott egy irányelv tervezetet a tanácsnak és a parlamentnek a tudományos célra használt állatok védelméről. A szöveg első felülvizsgálata sikeresen lezárult. A parlament módosító indítványait megtárgyaltuk. A következő lépés már a svéd elnökség idején fog megtörténni. Meg vagyok győződve arról, hogy a javaslatot 2009 második felében véglegesíteni fogják az önök együttműködésével. Az állatjóléti területen szeretném megemlíteni a tanács következtetéseinek az elfogadását, az állatjólétre vonatkozó általános nyilatkozatra vonatkozóan, vagyis ennek a lényege, hogy ösztönözzük a harmadik országokat, hogy a saját jogalkotásai előírásaikat alkalmazzák ezen a területen. Egy következő siker, amiről beszámolhatok, szintén az állatjólét területén a rendelettervezet elfogadása az állati melléktermékekre vonatkozóan. Felülvizsgáltuk a jelenleg érvényes rendeletet, egyszerűsítettük, érthetőbbé tettük. Az administratív terheket is sikerült csökkentenünk, azokat a terheket, amelyek a vállalkozásokat, illetve a hivatalos orgánumokat terhelik. Mindezt úgy sikerült megtennünk, hogy figyelembe vettük az összes emberi és állategészségügyi szempontot. Most viszont beszélnék az élelmiszerekről. Ezen a területen a cseh elnökség politikai megállapodásra jutott az új élelmiszerekre vonatkozóan. A júniusi mezőgazdasági és halászati tanácsülésem. A javaslat lényege, hogy az élelmiszerbiztonságot garantálni kell, a fogyasztók egészségének védelmére, illetve garantálni kell az egységes piac helyes működését az élelmiszeripari termékekre vonatkozóan is. Pontosítottuk az új élelmiszer definícióját, vagyis bevettük az új élelmiszerkészítési eljárásokat. A tanács tehát közös állásfoglalásra jutott, és a parlament elébb kerül majd második olvasatra. Szintén az élelmiszer témákhoz tartozik, és a cselnökség foglalkozott a az élelmiszer címkézés rendelt tervezetével. Itt a cél az, hogy olvashatóbbak legyenek a címkék, és jobban megfeleljenek a fogyasztók igényeinek az egész EU-ban. Ezen felül kétféle címkézési területtel foglalkoztunk, az általános információkat tartalmazó címkékkel, illetve a tápértékre vonatkozó adatokat tartalmazó címkékkel. Jelentős előrelépés történt a cseh elnökség idején a tanács verkeiben. Ez egyébként szerepel a cseh elnökség által benyújtott előrehaladási tanulmányban is. Még szeretnék néhány szót szólni a fontos növényegészségügyi témákról is. A cseh elnökség az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel együttműködve kompromisszumra jutott a növényvédőszerek statisztikáját illetően. Sajnos az eljárás jelentős kihívásokkal járt, maga az eljárási módszer, ezért a, a javaslat elfogadására nem kerülhetett sor a cseh elnökség idején. De úgy gondolom, hogy a, az új parlament ö, hivatalosan is el fogja fogadni hamarosan ezt a szöveget, ezt a megállapodást. A tanácsban három anyag elfogadását különös sikernek tartjuk. Három olyan anyag elfogadásáról van szó, amelyeket növényvédőszerekben alkalmazni lehet. A cselnökség aktívan hozzájárult új nemzetközi standardok és kritériumok felállításához növényvédelmi területen, a FAO berkeiben a fák fákat megtámadó betegségek korlátozása volt ezen a területen a célunk. Végül említeném még az AKI egyszerűsítését. Ezen a területen a cselnökség tanácsi következtetéseket készített, bizonyos elavult szabályokra, rendeletekre vonatkozóan. Most pedig Hadd beszéljek az erdészeti kérdésekről. A tanács megvitatta a rég várt javaslatot a fa és fajpari termékek kereskedelmével vonatkozó ö, témában, ennek a rövidítése a FLECT, vagyis az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtása, kormányzás és kereskedelem, ez konkrétan ez a téma, a cselnökség tehát előre lépett ebben a témában. A tagállamok közti különbségeket, és, illetve szakadékot nem sikerült át ívelnünk, áthárítanunk, úgyhogy ezt a témát is majd a svéd elnökség tovább fogja vinni. Nemzetközi szinten a cseh elnökség két fontos eseményen képviselte az EU erdészeti érdekeit. Az egyik esemény a a FAO Erdészeti Bizottságának a 19. római márciusi ülése volt. Az ülésnek a legfontosabb témája a fenntartható fejlődés volt, a klímaváltozás, és az erdészeti szakpolitika adaptációja, illetve az erdészettel kapcsolatos intézmények adaptációja a változásokhoz. Az EU az elért eredményekkel elégedett lehet, bár jobban oda kell majd figyelnünk a világ erdészeti genetikai forrásainak az értékelésére. A következő az ENSZ erdészeti fórumának a, az április végi New Yorki ülése volt. Itt képviseltük szintén az EU-t. Az EU állásfoglalásra kapcsolatos iránymutatásokat tanácsi következtetések formájában fogadtuk el. Itt a legfontosabb témák, ezen a formon a legfontosabb témák voltak az erdészet a változó környezetben, és a pénzügyi keret elfogadása fenntartható erdészetre vonatkozóan a meglévő és új pénzügyi források felhasználásával. új állásfoglalás elfogadása az erdészet a változó környezetben igazi sikernek tekinthető. De a határozat a fenntartható erdészet finanszírozásával vonatkozóan ezt a határozatot nem lehetett elfogadni, mert a donorok és a kedvezményezetek között véleménykülönbség volt, annak ellenére, hogy az EU készen állt kompromisszumos megoldás aláírására. A fenntartható erdészet finanszírozása tehát a következő UNFF ülés témája lesz november 20-án. Elnök úr, tisztelt képviselők, bizottsági tagok, összefoglaltam önöknek a cseh elnökség ténykedését 2009 első fél évében. Jól tudom, mennyire fontos és mennyire hasznos szerepe van az Európai Parlamentnek és az Európai Parlament bizottságainak, különösen az önök bizottságának. A következő időszakban egy sor kihívás és feladat vár ránk. Nagyon nehéz gazdasági helyzetben kell megoldásokat keresnünk. Az egyik kulcskérdés a jövőbeni együttműködés szempontjából véleményem szerint az, hogy mennyire vagyunk képesek a külső körülmények jelentős és folyamatos változása ellenére együtt dolgozni, hiszen egyre nehezebb előrejelzéseket készíteni, és sokkal gyorsabb válaszokat igényel ez a gyorsan változó környezet. Ezeknek a kihívásoknak csak akkor tudunk megfelelni, hogyha intenzív és nagyon jó a párbeszéd az intézmények között, valamint ha gyorsan és jó kompromisszumokat tudunk kötni. Ez különösen igaz, a, amennyiben a mezőgazdasági is az döntési eljárás tárgyává válik. A jövőbeli témákról természetesen ma szó lesz a bizottság előtt, hiszen megjelenik önök előtt az új tanácsi elnök, a svéd mezőgazdasági miniszter. Nagy elvárásokkal néznek ránk a vállalkozók, gazdálkodók, úgyhogy még egyszer mondanám, hogy az intézmények közötti jó együttműködés kulcsfontosságú a kihívásokra adott pozitív válaszok megfogalmazásában. Hadd zárjam le a beszámolomat avval, hogy nagyra értékelem az Európai Parlamenttel folytatott együttműködést, és hat kívánjak mindannyiunknak minden jót a jövőbeli együttműködésre. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Köszönöm, kedves Jakob. Nagyon átfogó beszámolót tartottál, és az összes kolléga nevében hadd gratuláljak a soros elnöki munkáthoz, a cseh elnökség által elért eredményekhez, és biztos vagyok abban, hogy a, svéd elnökség átveszi és folytatja ezeket a fontos munkákat. Néhányan kértek hozzászólást. Első Albert Dess, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! mint volt tanácsi elnöknek, a cseh miniszternek gratulálok a munkához. A frakcióm nevében köszönetet mondok azért, amelyet a, azért a munkáért, amelyet a cseh elnökség végzett. Én a szomszédságból jövök, ugyanis az én válasz, választókörzetem Regensburg-Walden ott van közvetlenül a cseh határ mellett, ön ezt nyilvánvalóan nagyon jól is tudja, tehát mi közvetlenül éreztük azt, amelyet önök végeztek, és tisztában vagyunk azzal, hogy nem egészen egyszerű a helyzet az önök országában sem, tehát nagyon sok mindenben történt előrelépés. Nem szeretnék minden egyes témával foglalkozni, amelyet megemlített, mert ezért ez túllépne az időkereteken, de néhány pontot azért kiemelnék. Megnevezte a tej problémát. A tegnap a biztos asszonynal szintén erről elég hosszasan beszélgettünk, bizonyos intézkedésekre sor került a tej ágazatban, de én még jobban üdvözöltem volna, hogyha intervenciók helyett segítséget nyújtottunk volna a vajnak és a sovány tejnek, illetőleg az étkezési fagylalt vonatkozásában zsírokat alkalmaztuk volna, tehát jobb lett volna ezt a mennyiséget felhasználni, ahelyett, hogy beraktározzák, hiszen ezek a mennyiségek előbb-utóbb újra megjelentek volna a piacon. Ön beszélt a közös agrárpolitika jövőjéről, hogy mennyit foglalkoztak ezzel a kérdéssel, illetőleg szóba került a második pillér is, és a hátrányos helyzetű területek speciális kezelése, tehát a mezőgazdasági jogi bizottság a továbbiakban is szem előtt fogja tartani a hátrányos helyzetű területeket, hiszen Csehországban is vannak ilyenek. Na most sok esetben ezek a területek a talaj minősége, illetőleg az éghajlat miatt szenvednek súlyos, hátrányos megkülönböztetést, és ezeken a területeken nem lehet fenntartani a hagyományos mezőgazdasági termelést. Ön beszélt a mezőgazdasági termelés minőségi aspektusairól. Nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy nálunk rendkívül magasak a minőségi sztenderdek, normák más országokhoz képest, és, az a, és azt is látnunk kell, hogy a magas minőség nem kapja meg a megfelelő eh, anyagi ellenszolgáltatást. Szeretnék két példát is hozni, hiszen Európában például a tejtermékek eh, vagy a borok minősége igazán eh, kiváló, de az érintett gazdák vagy boros gazdáknak tudomásul kell venni, hogy rendkívül alacsonyak a felvásárlási árak. Tehát ezzel a kérdéssel a jövőben is foglalkozni kell Említette még az importok kérdését is. Nekünk arra is figyelnünk kell, és önnek, mint cseminiszternek nem kell elmondanom, hogy a mi normáinkat tartsák be azokban az országokban is, amelyek élelmiszeripari termékeket exportálnak az Európai Unió területére a tisztességes verseny fenntartása érdekében. Én hálás vagyok önnek azért is, hogy nem adta fel a pozíciót a marhahús vonatkozásában, vonatkozásában sem. Először is foglalkozni kell a termelés során a minőségi kritériumokkal is, milyen vegyi anyagokat szabad egyáltalán felhasználni a baromfihús előállítása területén, ez egy másik nagyon fontos kérdés. És zárásképpen lenne egy kérdésem önfelé. Említette, hogy a mezőgazdasági bizottság szerep szerepe döntő jelentőségű lesz, hogyha megvalósul az együttdöntési folyamat. Mi a helyzet a Lisszaboni szerződés aláírásával a cseh köztársaságban, mert, olasz, mert ugyebár Írországban többé-kevésbé megoldódott ez a probléma. Nem tudom, hogy Csehország hogyan tud ehhez majd hozzájárulni, hogy az együttdöntési folyamat megvalósuljon. Köszönöm szépen! Köszönöm, Albert. Nagyon fontos ez a téma. Tegnap is folytattunk vitát a biztonsági normatívák egységes használatáról, erre nagyon érzékenyek a termelőink, annélkül, hogy protekcionisták akarnánk lenni, azért szeretnénk, hogyha olyan szabályok lennének, amelyeket ha betartanak a mi termelőink, akkor az Európába exportálók is tartsák be. Luis Quetzal. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék önnek köszönetet mondani ezért a rendkívül részletes beszámolóért, amelyet elkészített számunkra, és mindjárt kezdésként el szeretném mondani, hogy messzemenően megértjük azokat a nehézségeket, amelyet a tanács elnökségi időszakában önök szembesültek, ezek belső és külső nehézségek egyaránt voltak. Csehország az euroszkeptikusok közé tartozik, sokan gondolják ezt és úgy gondolom, hogy a cseh elnökség valóban sok mindent megtett ezen vélemény eloszlatása érdekében. Kedves miniszter úr, az Európai Parlament az a szervezet, amely nagyon közel áll az európai választási pol, választópolgárokhoz. Mi vagyunk az európai polgárok eh, füle és szája eh, nem csukhatjuk be a füleinket vagy a szánkat a polgárok véleménye elől. Tehát nem éppen ezért egy picit csalódtunk egy-két lépésük tekintetében, és reméljük, hogy ez meg fog változni. De én most nem a múlttal akarok foglalkozni természetszerűleg, mert a cseh köztársaság valóban elégedett lehet a munkájával, a többiek együttműködésével, de foglalkozunk a jövővel. Hol tudunk előre lépni, mit tudunk megtenni annak érdekében, hogy a szeptember 7-i tanácsülésen valóban foglalkozni tudjunk érdemben a válság okozta jelentős problémákkal. Köszönöm, Luis. Szót kért. Bocsabowski képviselő. Megadom a szót. Köszönöm, Elnök úr, miniszter úr, én is szeretnék elismeréssel lenni a Cseh Soros elnökség iránt. Ez volt az első olyan elnökség, ami új tagállami volt, és nagyon összetett kérdésekkel kellett foglalkoznom. Nagyon jól sikerült bizonyos dolgokat megoldani. Ön a legnehezebb kérdések között azt a rendeletjavaslatot is említette, ami az állatok vágóhidi kezelését illette. Itt egy csomó kérdés, a vallási szokások, kérdések is felmerültek. Jól ismerem, mert voltam jelentéstevője a parlamentnek ebben a témában és emlékszem a nagyon feszült és nehéz légkörre, amiben folytak a viták. Gratulálok tehát az elért eredményekhez. Remélem is, hogy a következő soros elnökség ugyanennyire hatékony tud majd lenni. Köszönöm szépen. Ha nincs további felszólaló, akkor Jakub Szebesztának adnám vissza a szót, hogy válaszoljon néhány kérdésünkre, és még egyszer hálásan megköszönjük, hogy ránk szánta idejét. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen a kérdéseket is. Először is engedjék meg, hogy a következőt mondjam el, hiszen a vita során hallottuk azt, hogy elégedettek lehetünk az elért eredményekkel, éppen ami a tejágazatot illeti az elnökségünk időszaka során. Valóban elégedettek lehetünk ha bár nagyon rövid ideig töltöttük be ugye az elnöki funkciókat, de önmagában véve nem lehetünk elégedettek az ágazat helyzetével, hiszen folyamatosak a kapcsolataink a tejgazdálkodásban dolgozókkal, és folyamatosan tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire, a, mennyire nehéz a helyzetük. A, az ágazatban egyre inkább elmélyül a válság, megpróbálunk további megoldásokat találni annak érdekében, hogy bizonyos bizonyos eszközöket aktívabban használjunk, például a, tárolá, a raktározást, az intervenciós eszközöket. Ezek az eszközök további jobbításra is szorulnak. ez visszavezet bennünket ahhoz a vitához, amelyet ez év elején folytattunk, méghozzá a gazdaság élénkítés programmal kapcsolatban, illetőleg az állapot felméréssel kapcsolatban, hogy van-e lehetőség arra, hogy további eszközöket vizsgáljunk meg az ágazat helyzetének javítása érdekében. Éppen ezért nagyra értékeljük az önök szakbizottsága részéről eddig elvégzett munkát. Na most, ami a tejágazat helyzetét illeti, és a tejpiac helyzetét illeti, a parlament és minden egyes szervezet megteszi a maga hozzájárulását a megoldás megtalálása érdekében. Egész sor eszközt lehet itt használni és figyelembe venni. Néhányan úgy gondolják, hogy ezek az eszközök talán a helyzet további romlását fogják eredményezni. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy a válság már nem rom romlik tovább, a helyzet már nem romlik tovább, talán már látjuk is a kiutat, és ezzel a kérdéssel kell a tanács jövőbeni üléseivel foglalkoznunk. Egész sor javaslat érkezett meg hozzám más tagállamok miniszterei részéről, elmondták nekem az ötleteiket szóban, írásban, és ezekkel foglalkozni szeretnénk a jövőben a tanács ülései során. Nos, ami lesz urat illeti, ami a minőség eh, kérdéseket illeti, hogy mennyire tartjuk minőséginek a, termékei, minőséginek a termékeket. Én tudom és megértem az ön eh, felvetését, eh, és tudjuk azt, hogy van az Európai Unión belül külön szervezet, amely felelős az élelmiszerbiztonság és az élelmiszer minőség kérdésére, és a fogyasztók is rendkívül érzékenyen reagálnak az élelmiszer minőség és élelmiszer biztonság kérdéseire. Tehát százszázalékosan támogatom azt, amit ön elmondott, tehát mi, nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minden olyan élelmiszertermék, amely harmadik harmadik országból került be az Európai Unió piacára, megfeleljen ezeknek az elvárásoknak, nem utolsó sorban azért, hogy fent tudjuk tartani a versenyképességet a magas minőségi elvárásokkal párhuzamosan. Egy kérdés is felmerült, a, valóban ez a kérdés az elhangzottakhoz kapcsolódik, méghozzá a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos kérdés. Én tisztában vagyok ezzel a problémával, de én nem látom ezt problémának. Én optimista vagyok, és én abban hiszek, hogy minden tagállam el fogja fogadni és ratifikálni fogja a Lisszaboni szerződést, és szívből remélem, hogy ez az együttműködés olyan sikeres lesz, mint amiben mindannyian reménykedünk. Nagyszerű. Még egyszer köszönöm szépen miniszter úrnak, köszönöm Jakub, és reméljük, hogy má, október másodikától a közös döntés valóságá válik. Mi már most úgy viselkedünk itt a bizottságban, mintha ez már életben lenne, ez az új rendszer. Még egyszer köszönöm. És el is búcsúznék most a miniszter úrtól, és emlékeztetek arra, hogy most egy Szavazási szakasz következik. Egy percet még most elvonunk ettől az, hogy elbúcsúzunk a miniszter úr, és utána folytatjuk azonnal a szavazással. A, azt mondta olaszul, hogy Bene, diamo inizio allora a questa sequenza di voti. jó, akkor kezdjük meg ezt a szavazás sorozatot. Első pont. Egyszerűsített eljárással kell a vajra és sovány vonatkozó intervenciós időszakról. ahogy ma délelőtt is, és tegnap többször mondtam és hangsúlyoztuk Marian Fisherből biztos jelenlétében. Mi itt a bizottságon belül mindannyian elmondtuk, hogy valamivel többet kell tenni a tejtermelő és sajtermelő ágazat érdekében, mert mély válságban van. Ma délelőtt is szó volt annak a, arról az elképzelésről, amiről szintén szavazunk majd, hogy a plenáris ülésen Strasbourgban az összes frakció részvételével tegyünk a tejtermelő kérdésben javaslatokat, és nem zárunk ki egy specifikus kezdeményezést sem, saját kezdeményezést. Ezt a hétfői rendkívüli tanácsülés után döntjük el, értékeljük, hogy kell-e vagy sem, és a Strasburgi plenárison tesszük meg akkor, amikor szóbeli kérdéssel fogunk élni. A különböző frakcióktól származó javaslatainkkal. Tegnap még az is elhangzott, és a ma reggeli koordinátor ülésen mindannyian egyetértettünk abban, hogy azonnal kell egy erőteljes jelzéssel élni, amely jelezhetné, hogy ez a bizottság hatással akar lenni a döntésekre, incizív módon, és még az előtt is így kíván eljárni, mielőtt amennyiben ez meg bekövetkezik, a közös döntés életbe lép akkor, hogyha az ír szavazás ilyen eredményt hoz. Mielőtt Luis Capella Santosnak átadnám a szót, aki egy konkrét szóbeli módosítást javasol. Előtte még szeretnék biztos lenni abban, hogy egyikőjük sem kifogásolja vagy vitatja egy módosító bevétel, bevételét. Egy, itt arról van szó, amely újra visszahozná a sajt raktározás kérdését is ebbe a témakörbe. Ez mindig is így volt a legutóbbi döntésig, amikor ezt eltörölték. Mi szeretnénk ezt visszahozni, tehát nem csak vaj és sovány tejpor, hanem mindjárt majd egyébként Luis el fogja mondani, hogy hogy gondolja. De emellett nagyon fontos az erőteljes jeladás, a tanács irányába. Remélem, hogy mindannyian egyet tudnak érteni, ahogy ma délelőtt is a koordinátoraik tették, hogy nem objektálnak, nem kifogásolják ezt a, az eljárást, de kötelességem megkérdezni, hogy nincs-e valaki, aki a képviselők közül, aki kifogásolja azt, hogy így járjunk el? Ha senki nem tiltakozik, akkor Luis Capra Santosnak megadnám a szót. Tiéd a szó, Luis. Köszönöm, elnök úr. Az én javaslatom arra szorítkozik, hogy hogy az, amit úgy éreztem, hogy konszenzusos kérdésként merült föl a biztos asszonyal való vitában, hogy a parlament, az Európai Parlament részéről adjunk egy olyan jelzést, amely azt mutatná, hogy igenis keresnünk kell olyan megoldásokat, amelyek kifele visznek ebből a válságból, ezért szeretnénk kiszélesíteni ezt az intervenciós mechanizmust a sajtokra is, azt, ami egyébként csak a vajra és a soványtejporra vonatkozik, de ehhez kérem a kollégáknak a támogatását, mert egyetlen tiltakozás is meghűsítő, hogy bevehessük ezt a formailag ezt a módosítót. Szilvesztri képviselőkért szól? Ha van vita, akkor igen. Ha nem, nincs. Nincs. Egyetértünk, vagy nem értünk egyet. Most vitatkozni nem akarom. E, azt kell most megkérdeznem, hogy ezzel a módosítóval egyetértenek-e, hogy ezzel hangozó van-e ellenvetés? Most ez már egy szavazás gyakorlatilag. Van-e tartózkodás? Ez most nem elektronikus szavazással megy, hanem csak egy ilyen készfeltartásos. Tehát akkor elfogadottnak tekinthetjük ezt a ö, szóbeli módosítást, amiért köszönök, mert tartozom a bizottságnak, és folytassuk. Non è hm? no. La votazione elettronica non è necessaria. Abbiamo soltanto... Úgy tűnik, hogy nincs szükség most elektronikus szavazásra, mert itt csak a szavazási eljárást kell újra felvázolni. Ki van tehát, még egyszer megkérdezem, ki van a módosító mellett, emelje föl a kezét, de formálisan így működik. Ki van az elhangzott szóbeli módosító ellen, tartózkodó van-e? Nagyszerű. Akkor itt most tényleg elfogadottnak tekinthetjük. És ez szó szerint úgy hangzik, hogy mint jogalkotási módosítás került elfogadásra. Természetesen ezzel a módosítással még nem végeztünk magát a, ö, az egész dokumentumot is el kell fogadni. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Akkor ezt is egyhangúan elfogadtuk, vagyis, hogy kiterjeszthető legyen egyfelől a sajtra a vaj és a tejpor kérdésköre, más pedig, hogy 2010-es időszakra is kiterjedjen. Folytassuk. Imparerò essere più veloce, però. <laughs> Meg fogok tanulni gyorsabb lenni, mondja az elnök úr. Második szavazandó kérdés, közös agrárpolitika keretébe tartozó mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek. Ez is egyszerűsített eljárással történő szavazás nagyon technikai költségvetési kérdéseket illetett. A legutóbbi ülés alkalmával döntöttünk úgy, hogy a, a 46 cikk szerinti ö, egyes bekezdés szerinti egyszerűsített eljárás. Van-e ezzel ellen kifogás? Ha nincs kifogás, akkor elfogadottnak is tekintjük a jelentést, és most következne a hosszabb eljárás, a 2010-es évi költségvetés harmadik szakasza. Itt mielőtt rátérhetnénk a szavazásra, szeretném azt javasolni, hogy egy blogban szavazzuk meg azokat a módosítókat, amelyek a PDB-t hoznák vissza az előző előzetes költségvetést. Jegger képviselő kére szót, mielőtt megkezdjük a tényleges szavazást. No, bene. Allora, se siamo, se siamo d'accordo... Ha nem kér szót, akkor térjünk rá a blokkonkénti szavazásra, az összes olyan módosítóra vonatkozóan először első blokkban, amely visszahozná e, ezt a költségvetési sort. E, itt elektronikus szavazásra van szükség. Elektronikus szavazással e, fogjuk, tehát ez kell a kártya. Azt hiszem abban Aspettate che si attivi la macchina. Ma come si vota? Voto eh, verde. Ah. Allora, eh... Nos, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, 33 mellette, két ellene és egy tartózkodó van. Elfogadtuk tehát. Most folytatnánk az egyes módosítókra vonatkozó ö, szavazásokkal. Ö, kezdjük tehát a szavazás Abbiamo dei problemi tecnici sulla macchina. Eh, néhány technikai probléma merült fel a géppel kapcsolatban. Amennyiben nem működne a szavazógép, akkor készfeltevéssel kell megoldanunk a dolgot. Allora, iniziamo i voti per i singoli emendamenti. Megkezdjük tehát az egyes módosítókra vonatkozó szavazásokat. Sajnos készfeltartással kell csinálni, mert a szavazógép sem működik, és sokunk nem nagyon érti még, hogy hogy működik az elektronikus szavazás. Tehát egyszerűen készfeltevéssel kezdjük az első módosítóval, az 52 52-vel, vagyis igen, 52 52-52. Lefol kért szót. Csak annyit szerettem volna kérdezni, hogy külön szavazás legyen ennek a módosító együttesről van, -e, van különböző termékekre vonatkozó ö, számos módosító. A két elsőre szeretnénk külön szavazást, az a többi maradhat egy blokkba. De az első kettőt vegyük el az összes többit, a többi aztán mehet blokkba. Éppen ezt szerettem volna én is mondani. Tehát nem az egész, hanem bizonyos termékekre először, és utána a többi. Itt most igazából az export visszautalásokra utalunk csak kizárólag a gabonák esetében, és utána majd a többi termékre. Tehát csak a gabonára vonatkozó eltörlésnél ki van mellette, Ki van ellene az export visszatérítés eltörlésére, csak gabonára? Jó? Ki tartózkodik ugyanebben a kérdésben? Jó, elutasítva. Most a második rész külön szavazása, azaz export visszatérés az összes többi termékre. Ki van mellette? Ki van ellene? És ki tartózkodik? Elutasítva. A módosító. Tehát az 52-52 számú módosítót mindkét részenkéti szavazásban is elutasítottuk. Adesso procediamo al voto per l'emendamento. Most pedig folytatjuk az 52 01 es számú módosítóval, 5201-es számú, megtalálta mindenki? Ki van mellette? Ki van ellene? És ki tartózkodik? Az 52-es 01-est elfogadtuk. Passiamo all'emendamento 5280. Most pedig az 52 83 as számú módosítóra térnénk rá. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva. Most az 52-71-es számú módosító következik. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva ez a módosító is. remarks. Okay. Passiamo all'emendamento. Térjünk az 53-27-es módosítóra. A zöldek frakciója kívánt előbb Martin valamit mondani? Egyetértünk azzal, hogy ki kell emelni az intervencióból. Jó. Devo chiedervi se c'è... Azt kell kérnem, hogy van-e valaki, aki ezt a szóbeli kiegészítőt ellenzi, ezt a szóbeli módosítót, ugyanis ha van ellenző, akkor nem is vesszük be a szavazásba. Ha e, egyetértenek, akkor rátérhetünk, mert ez egy szóbeli módosító, azt mindenkinek el kell fogadni, hogy bevegyük, ha egyetértenek, akkor beveszük. Úgy tűnik nem tiltakozott senki. Akkor az 53-27-est szavazzuk, enélkül a Martin általi aláhúzás nélkül. Ki van mellette? Ki van ellene? Elutasítva. Most pedig az 5277-es 5277-es módosítót szavazzuk meg. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodom. Ezt is elutasítottuk. Térjünk át az 52-58-as számúra. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva ez is. 5205-ös számú. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. Ezen módosít az 5205. 5319-es. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. 53-18-as módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. Ötvenkettő nulla kilences következik. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. Ötvenkettő tízes módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? kitartózkodik, Elfogadva. ös módosító mellett ki van. Ellene ki van. Kitartózkodik. Ezt is elfogadtuk. 52-60-as módosító. Mellette ellene tartózkodó elutasítva 5281-es módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva. 52-84 è stato cancellato. Az 52-84-es töröltük, akkor 52-93-as. 52-93-as mellett ki van. Ellene. Tartózkodó Elfogadtuk. Ötvenkettő, hetvenkettő. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 52-73-as. mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. Hosszú, de valamikor a végére érünk, mondja az elnök úr. 52-87-es. Ki van mellette? ellene tartózkodó elfogadva. Három tized már volt, bocsánat. 53-28-as. Figyelembe véve a hangsúlyozást, ki van mellette? Ki è contrario? Ellene. tartózkodó elutasítva. Nem az. as következik, ez egy szóbeli, amit a zöldek javasoltak. Tehát mindenkinek egyet kell érteni, hogy bevehessük. Mártik, a szót Szívesen kiegészítenénk még ezt a javaslatot. Tehát ez lenne a módosításunk. Akkor Szavazásra bocsátom, nem, bocsánat, még Jegő Kerszó. Prego. Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogy látták, erről elég sokat beszéltünk, viszont hi hiányzik a szövetkezetek című megkifejezés, hogyha ez, ez bekerül, akkor el tudjuk fogadni, akkor el tudjuk fogadni ezt a szóbóli módosítást. Tehát ezek termelői szervezetek plusz termelői szövetkezetek. Tehát a jelentéstevő azt mondja, hogy a termelők szervezetei mellé vegyük be a szövetkezet szót is, ha azt beveszik, akkor el tudja fogadni. Tehát akkor ezzel a javítással bocsátom szavazásra. Az 5288-asról van szó. Ki van mellette? Ki van ellene? És tartózkodik. Az 52-88-et elfogadtuk. Ötven három huszonhatos. Az első rész. Csak az első részt szavazzuk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodó. Elutasítva. pedig az 52-89-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodó elfogadva. 52-90 mellette ellene tartózkodó elfogadva. Ötvenkettő tizenhat mellette ellene tartózkodó elfogadva. 52-51-es mellette mellette, még mindig mellette, meg kell számolni. Ki van mellette? 52-51 mellett. Ellene. Elfogadva. 52-17-es. Mellette ellene tartózkodó elfogadva. 52-18-as mellette ellene tartózkodó elfogadva. 52-53-as mellett ellene. Tartózkodó. Elutasítva. Ötvenkettő, ötvennégyes módosító. Mellette elutasítva. Ötvenkettő hatvan hetes mellett ellene tartózkodó elfogadva 52-55-ös mellette ellene tartózkodó elfogadva. 53-11-es mellette ellene tartózkodó, elutasítva. Ötvenhárom tizenkettes mellette ellene tartózkodó elutasítva. 53 tizenhármas, as mellette ellene tartózkodó elutasított. 53-14 mellett ellene tartózkodó elutasítva. 52-80-as mellette ellene tartózkodó Elutasítva. 52-63-as. Mellette. Ellene. Tartózkodó. Elutasítva. 52-79. Mellette. Ellene. Tartózkodó. Elutasítva. 52-78 mellette ellene tartózkodó elutasítva. 52-64-es mellette ellene tartózkodó elutasítva. 52-61-es, két részben kell megszavazni, tehát az 52-61-es első rész mellett tartózkodó. Elutasítva. 5261-es második része. Mellette ellene. Tartózkodó, elutasítva. 53-15-ös mellette ellene tartózkodó elutasítva. 52-69-es mellette ellene tartózkodó elfogadva. 52-21-es mellette ellene elfogadva. Ötvenkettő, 66. Ki van mellette? ellene tartózkodó elfogadva. 53-29-es mellette ellene tartózkodó elfogadva. 52-91 mellette ellene tartózkodó elfogadva. Ötvenkettő negyvenkilences mellette ellene tartózkodó elfogadva. 52-62-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodó. Elutasító. 52-68-as. 68-as. Ki van mellette? Ellene tartózkodó elutasítva. Ötvenkettő, hetvennégyes mellette ellene tartózkodó elfogadva. Utolsó és hogy a végére értünk, 52-31-es. Ki van mellette? Ez már meg volt Tehát itt a vége. Just the vote on the oral question before we come to the presentation. This one. This we make later. Allora, prima di dare il via... Mielőtt rátérnénk a hatástanulmány bemutatására, egy utolsó szavazást javaslok a 14-es pont keretében. Szavaznunk kéne arról, hogy szóbeli kérdést, vita nélküli szóbeli kérdést teljesünk fel a teljes tejtermelék ágazat válságáról, erről már délelőtt szó volt, illetve a koordinátor ülésen reggel, és többször visszatértünk rá. Volna lehetőség a plenáris ülésen felvetni ezt a kérdést szóbeli kérdésként. Én lehetőség szerint kérném az összes frakcióvezetőt, hogy készítsenek valamilyen módon, van konkrét javaslatot a plenáris ülésen, miután nincs elég idő ahhoz, hogy a bizottság állásfoglalást dolgozzon ki. Ezért kérném én az egyes frakciókat, hogy állásfoglalás javaslatokat tegyenek a plenárison ennek a szóbeli kérdésnek a keretében. Ha nincs kifogás vagy ellenvélemény, akkor ezt elfogadottnak tekintem, amit a 14-es pontban van, és kérném is akkor a frakcióvezetőket, a frakciókat magukat, hogy készüljenek erre a Strasbourgra ezt a hosszú szavazás szekvenciát befejeztük volna, és akkor most térhetünk rá a 13-as pontra, a megnövekedett működési költségek uniós húsállatállományra gyakorolt hatásáról szóló tanulmány ismertetésére. Filip Kotónak adnám meg a szót, és kollégánőinek, valamint Peter Van Horn és Robert Halsz akik ezt előadják ezt a tanulmányt, hatástanulmányt. Kotó úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Arra az Európai Parlament részéről az előző mandátum időszakban az előző mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság részéről érkezett a felkérés a hatástanulmány elkészítésére, amely foglalkozik a megnövekedett működési költségekkel, illetőleg energiaköltségekkel, és ezek a költségek milyen módon hatnak ki az uniós húsállat állományra, hogy foglalkozunk a problémás pontokkal, illetőleg elkészítettünk néhány javaslatot. Az a módszer, amit választottunk a tanulmány elkészítésére, abban foglalkozható össze, hogy a 2004 és 2008 közötti időszakra fókuszált, 2004-2006 volt inkább, semmint 2008, és megvizsgáltuk azokat a tipikus költségeket, amelyek a húsállat állomány vonatkozásában felmerülnek. Tehát tipikus gazdaságokat vettünk alapul, illetőleg mennyire álltak ezek a pénzügyi és technikai információk lehet rendelkezésre. Tehát a marhahús vonatkozásban Franciaország, Németország, Olaszország, Nagy-Britanniát vettük alapul, broiler csirke esetében Franciaország, Hollandia, Lengyelország, sertéshús esetében Franciaország, Németország, Hollandia, Lengyelország, és, bá- és juhús esetében Franciaország, Írország és a Egyesült Királyságot. Az elemzés eurót vett alapul, tehát tehát figyelembe kell venni a árfolyamban azóta bekövetkezett ingadozásokat az angol font és a lengyel zloty vonatkozásában. Az valódi működési költségeket vettük alapul, és megnéztük azt is, hogy a tőke, illetőleg a rendelkezésre álló emberi erőforrások hogyan hatottak ki ezekre a működési költségekre. Na most az a csapat, amely elvégezte ezt a munkát, ez egy eléggé komplex csoport, hiszen négy különféle ágazattal foglalkoztunk, nyolc különféle szervezetet vontunk be ebbe a munkába, tehát a hollandiai egyetemi szervezet, illetőleg Institut de Levage Franciaországból. Na most láthatjuk ebből a görbéből, hogy hogy a szója, illetőleg a kukorica ára viszonylag stabil maradt, a 2006 és 2008 közötti időszakban, ha bár a szója esetében láttunk 2004-ben bizonyos kiugrásokat. Ezen túlmenően ami a kukoricát és a szóját illeti, ez összefügg az energiaárak alakulásával is, a pirossal jelöltük a nyersolaj árának alakulását, 2000-ben, 2004-ben láthatunk itt kiugrásokat, és ennek késői utóhatásai is vannak természetesen a takarmány célú gabonára láthatjuk azt is, hogy ez hogyan hat ki a takarmányárakra. A takarmányárak rendkívüli változékonyságot mutattak, bizonyos ciklikusságot is meg lehet figyelni. Itt, láthattuk, itt láthatjuk például, a franciaországi árak alakulását, például a sertések eh, takarmányozása vonatkozában. A 80-as, 90-es években láthatunk eh, takarmány árakban bizonyos csökkenéseket, 2006-ban eh, látunk egy bizonyos stabilizációt, majd ezt követi egy ismételt megugrása a költségeknek, és ez a megugrás voltaképpen kiegyenlíti az előző években, évtizedekben tapasztalható csökkentés, tehát itt láthatjuk az összeurópai átlagot. Na most, ami az energiaköltségeket illeti, ennek közvetlen hatása van természetesen a takarmányokra, a dízelárak alakulása, vagy egyéb más energiaköltségekre gondolok illetőleg nézzük itt a növényvédelmi szerek árának alakulását. Itt az árak nem olyan mértékben növekedtek, mint az energia árak. 2000 kilenc első harmadában az árak, az energiaárak csökkentek eléggé drasztikus módon. Na most szeretnék foglalkozni a marha, illetőleg a juhágazattal ágazattal, és akkor egy további kollégám majd beszámol a baromfi ágazat. Tehát foglalkozunk most a marhahússal. A marahús szektor eléggé bonyodalmas az Európai Unióban, ugyanis az Európai Unióba a marhahúst importálják is, ezen túlmenően ott van a saját termelés, akkor itt még a képet tovább árnyalja a tejgazdálkodás is tehát találunk itt olyan gazdálkodókat, akik kifejezetten a hústermelésre álltak át, de vannak olyan gazdálkodók is természetesen, akik a tejgazdálkodást is folytatták a hústermelés mellett. Tehát ez egy rendkívül bonyolult oszlop ábra, de próbálom elmagyarázni, látjuk ebből, hogy a termelési költségek eléggé elszórtak. Tehát 2.30-ról 4.30-4.40 euró közötti ingadozásokat mutat de láthattunk óriási különbségeket az árak összetétele vonatkozásában. Sárgával látjuk azt, hogy 8 és 20 százalék között ingadoznak az ármozgások. Én egyelőre a működési költségekről beszélek kifejezetten, 2007-ben az árak rendkívül magasak voltak, tehát ez egy nagyon rossz év volt ebből a szempontból és ez érzékenyen érintette az ágazatot. Na most mi volt a helyzet 2005 és 2008 között? Tehát itt a beraktározott állathús nem vettük figyelembe, tehát 9 és 38 százalék közötti ingadozásokat látunk a takarmányárak alakulásában. Tehát azok, akik takarmányt vásároltak, azokat meg kell különböztetnünk természetesen azoktól, akik maguk is termelnek takarmányt. és azok a gazdálkodók, akik csak hizlalási célra tartották az állatokat, ő, az ő esetükben ezek a költségek még fokozottabban jelentkedtek. Hogyha látjuk azok azokat a, megnézzük azokat a termelőket, akik tejtermelésre és hús, kifejezetten hústermelésre is foglalkoztak állatokkal, ott ezek a takarmányárak még inkább érintette, 1,5, illetőleg 3 euró per kiló között mozogtak ezek a különbségek tehát őket még jobban sújtották a takarmányárak mozgásai, tehát az árrés ezekben az esetekben még jobban megnövekedtek, és ők még inkább rászorulnak a támogatásra az, ahhoz képest, hogy azoknak a termelőknek, akik tejtermeléssel is foglalkoztak, mind Franciaországban, mind pedig Németországban. Megnézzük a többi országban kialakult helyzetet, és, ott, és figyelembe vesszük a nemzetközi küszöbb értékeket. A, a Németországi Kiel Egyetemé készítette el a részét a tanulmánynak, tehát láthatjuk, látjuk, hogy hogyan oszlanak meg az egyes takarmány fajták milyen százalékban használják fel őket, néz Ausztria, Ausztráliában, Brazíliában vagy Kanadában, látjuk azt, hogy Írországban a kialakult helyzet összehasonlítható a spanyolországi helyzettel. Brazíliában és Kanadában a termelési költségek sokkal alacsonyabbak, mint Európai Unióban, két-háromszor alacsonyabbak, tehát ez egy nagyon szignifikáns különbségnek mondható, tehát alacsonyabbak a takarmányköltségek, és alacsonyabb az élő munka költsége is. Tehát ha figyelembe vesszük ezeket a harmadik országokat, Kanadát, Brazíliát, ahogy már említettem, őket ők az ő esetükben ezek a tényezők nem jelentettek olyan súlyos megterhelést. Különféle szenáriókat vettünk alapul, a, a, a, a WTO alapján megszületett szenáriót, illetőleg egy mínusz 25 százalékos csökkenést lehetett látni, és azzal számolunk 2013-ig és hogyha figyelembe vesszük a WTO megállapodást, akkor itt szintén egy mínusz 23 százalékos csökkenéssel kell számolnunk. Akkor további tényezők vonatkoznak az érzékeny termékekre, és ez mindenképpen súlyosan érinti a kifejezetten húsállattakkal foglalkozó termelőket. Ezek a termelők hasonló problémákkal küzdenek, mint a tejtermelésben értéke, érdekelt termelők. Tehát a tehát épp a tejtermelők és a húsállat termelők különösen Németországban szenvedik meg ezt a helyzetet. és azok a termelők is, akik a végfeldolgozással foglalkoznak. Nagyon nehezen tudnak alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz. Különös tekintettel vesszük, különös tekintettel Spanyolországra és Olaszországra, ahol a ahol vannak olyan speciális állatfajták, amelyeket magasabb áron lehet értékesíteni. Ha figyelembe vesszük ezt az árést, különösen, hogyha látjuk a ehhez társuló élő munka költségeket, akkor mindenképpen szükség van a kap által biztosított támogatásra. Most nézzük meg a juhok, a jutenyésztést. Ez is a tárgyát képezte a tanulmánynak, és 20 év óta figyeljük, illetve 20 év óta a legnagyobb válság fordult elő a juhok területén, egész Európában. 18 év óta csökkennek ezek az értékek. Az utóbbi években ugye 4%-os csökkenés fordult elő 27, az EU 27-eknél, tehát ez az utóbbi két évet érinti. Itt a a környezetvédelemmel kapcsolatban is jelentős probléma van, illetve a vidék fejlesztése is kapcsolódik ez. A 82%-át a juhoknak a hátrányos helyzeteken tenyésztik. Hogyha nem lenne ilyenfajta tenyésztés, akkor nagyon sok ilyen hátrányos helyzetű területnek semmilyen mezőgazdasági tevékenysége nem lehetne. Ezen kívül vannak tejtermelő jutenyésztők is, illetve vannak a, elsősorban bárányhúst értékesítő, tehát a 13 kg fölötti bárányhúst értékesítő tenyészetek. Megvizsgáltuk az európai, konkrétan írországi, nagy-britániai és francia rendszereket. Azt láttuk, hogy a üzemelési költségek Írországban és Nagy-Britániában a szabad tartású juhoknál ez a költségek sokkal alacsonyabbak, mint a francia előállítási költségek, attól függetlenül, hogy milyen fajta tenyészetről van szó. Kék színnel, illetve lilával látszik, hogy az árnak igazából, tehát az ár nem igazán kapcsolódik az írországi vagy a nagybritániai költségekhez. A, a francia szabad legetetési rendszer láttuk a jobb oldalon, a jobb oldali oszlop képviselte, de itt is jelentős költségek merülnek fel. Ha megnézzük a fedezetet, amit egy állatra el lehet érni, akkor látjuk, hogy ezek önmagukban is nagyon alacsony értékek. A Franciaországban értékesített francia juhok, ugye a Franciaországban csak a 30%-át tudják előállítani a helyi igénynek, magasabbak ezek az árak, mint az ír vagy a nagy-britániai árak. Hogyan eh, reagáltak az költségek emelésére? Milyen volt a reakció az egyes országba, országokban? Először is eh, fokozott koncentráció fordult elő, illetve is jobban próbálták kihasználni a legeltetést, az elsősorban Írországban jellemző, valamint a szabad legeltetés foglalkozó eleve ilyen állatenyésztők tudtak jobban ellenállni a költségemelkedéseknek, illetve ugyan a költségnövekedésnek. Franciaországban egy korábbi tanulmányban eh, eh, láttuk, hogy eh, olyan döntések születtek, amelyeknek a célja a juhtenyésztés támogatása, tehát a juhtenyésztést fokozottabban támogatták olyan szektorokhoz képest, mint amelyeket kevésbé tartottak érzékenynek és törékenynek. Ez kicsit fölélegzést biztosított a francia tenyészetek számára ez főleg olyan esetben volt érvényes, olyan tenyészeteknél, amelyek legeltetéssel foglalkoznak, így gyakorlatilag 25%-os költség különbségről volt szó. Hogyha a WTO-ban esetleg le, döntés születne, akkor a vegyes tenyésztés, tehát ahol gabonát és a alkalmaznak, mint takarmány, illetve legeltetés is van, ez a koncentrátumokra különösen hatna. A legeltetésen alapuló rendszernek vannak nagyon pozitív, de vannak nagyon negatív aspektusai is, sok itt a teendő. Az egyik jelentős hátrány a munkaerőköltség, illetve a rendelkezésre álló munkaerő. Ezzel kapcsolatban mi ajánlásokat állítottunk össze. Átadom a szót Peternek. Ahogy tudják, lehet broiler, vagy egyéb előállítású csirke is. Most csak a broilerekről beszélünk. Ez egy nemzetközi összehasonlítása a költségeknek, 2007-es adatokon alapul. Ezen az ábrán látszik, bal oldalon látszanak az európai országok, Hollandia, Franciaország, Egyesült Királyság, stb. És azt látjuk, hogy nincs igazán nagy különbség az előállítási költségek tekintetében az európai országok között. A más egyéb országhoz képest Egyesült Államok, Tajföld és Brazília, ők a legnagyobb termelők vagy előállítók a világszinten, másképp alakulnak itt a költségarányok. Ugye 30 vagy 40 százalékkal is akár alacsonyabbak a brazil költségek, és az Egyesült Államokban is majdnem hasonló az eltérés. Itt csak a gazdálkodás szintjén néztük a költséget, tehát a feldolgozási és egyéb költségeket nem vettük figyelembe, hogyha azokat is figyelembe vennénk, még nagyobb lenne az eltérés. Miért olcsóbban tudnak, miért tudnak olcsóban előállítani például Brazíliában a hús? Hát nagyon könnyű ezt megérteni. Ők maguk szóját termesztenek, előállítják a takarmányt, nagyon jó a klíma, jók a feltételek, alacsony a munkaerőköltség, és Európához képest kevesebb a szabályozás bizonyos témákban, mint állatjólét, környezetvédelem, élelmiszerbiztonság. Ezek az okai annak, hogy miért olcsóbb az előállítás az említett országokban Európához képest. Néhány megjegyzéssel élnénk a jövedelmi helyzetről, konkrétan Hollandia és Franciaországot vizsgáltuk. Az előállítási rendszer jelentősen eltér, a francia cégek illetve a gazdák integrált rendszerben dolgoznak, vagyis a feldolgozók a kockázat egy részét átvállalják, és Hollandiában, illetve Lengyelországban más rendszerek működnek. A kék vonal mutatja a jövedelem változását gazdasági szinten, vagy gazdálkodási szinten. Hollandiában gyakorlatilag nem volt jövedelem a 2000-es évek elején. A piros vonal mutatja a francia stabilabb helyzetet, viszont az általános jövedelem alacsonyabb, tehát 20-30 ezer eurós szint gazdasági szinten Úgyhogy általánosságban azt mondhatjuk, hogy az utóbbi években alacsony a jövedelme, jövedelmezősége ennek a területnek az említett két országban. Ez a kép azt mutatja, hogy milyen a ö, braziliai versenyhelyzet, hiszen a broiler hús legnagyobb exportőre Brazília az egész világon. A piros oszlop mutatja a ö, a merhús helyzetét, Európában ez határozza meg az árat gyakorlatilag. Nagyon magas az elvonás, amit importra kell fizetni, tehát az Európába beérkező húsra. Ennek ellenére erős a verseny, az adók szintje nagyon magas, ennek ellenére erős a verseny az import elvonás ellenére még mindig versenyképes a brazil hús. Szeretném kiemelni, hogy a WTO megállapodás esetén vagyis, hogyha csökkenteni kell a vámokat, akkor még erősebb lesz a verseny Brazília és Tájföld részéről. A broiler témának befejezéseként elmondanám, ez volt az egyik feltett kérdés a tanulmány elkészítésekor, az egyes rendszerek vizsgálata. Megvizsgáltuk az integrált és nem integrált rendszert, tehát az integráltnál stabilabb a jövedelem a gazdaság szintjén, viszont erős a függőség az integráló szereplőktől, és például a két évvel ezelőtt a Baromfi madárinfluenza idején ugye jelentős függőséget láttuk. A nem integrált rendszer, mint például Lengyelországban, ott nagyobb a kitettség, viszont a piaci helyzet fűtől függőség is másképp alakul. Magas minőség, például a francia Label Rouge, tehát magas minőségű húsállalítás jellemző Franciaországban, más országokban az alacsony minőség jellemző, de nagyobb is a verseny. A francia helyzet, a francia piacon ugye nagyon magas minőségű hús állítanak elő, magasabb a költségek, és ezek a gazdák jobban kivannak téve a magas előállítási költségeknek. Kutomra, hogy mondta, a takarmány költségek mennyire hajtottak az előállításra, úgyhogy nagyon nehéz a helyzet a magas minőségű piaci szegmensben is, hiszen az előállítási költségek jelentősen növekedtek ez az európai helyzet, tehát a magas minőségű termékeknél jobb a jövedelem, meg kellene győzni ezeket a piaci szereplőket arról, hogy a magas minőségű terméket elő lehet állítani, és kedvezőbb jövedelmezőséggel Európában. Aztán a sertés hús témájában hasonló összehasonlításokat végeztünk, tehát Franciaország, Hollandia, Németország, Lengyelország, ezek a fő előállítok. A következtetések ugyanazok, mint marhahús és csirkehús esetében, baromfiús esetében. A, ugyanúgy alakulnak az előállítási költségek. Kisebb a különbség az országok között, Dániát is megvizsgáltuk. Még egyszer szeretném kiemelni, itt a jobb oldalán a képnek látjuk, hogy a braziliai az Egyesül, és az Egyesült Államokbeli előállítási költségek 30-40%-kal alacsonyabbak az európai költségeknél mert olcsó a takarmány, olcsóbb a munkaerő, és kevesebb a szabályozás ezekben az országokban. A jövedelmi helyzet, most csak néhány adatot mutatnék be, csak Franciaországra és Hollandiára vonatkozóan. Franciaországot látjuk a bal oldalon, és Hollandiát a jobb oldalon. A ciklus jól követhető az ábrákon, a nagyon nagyok az ugrások, a jó jövedelmi helyzet, illetve a negatív jövedelmi helyzet között nagy az eltérés. Mindkét országban egyértelmű, hogy erős ez a ciklikusság. Általánosságban 25-30 ezer euró per gazdaság a jövedelem, ami nem elég a költségek fedezésére, illetve a befektetésekre, hogy az új előírásoknak meg tudjanak felelni ezek a gazdák. Következő képpel kapcsolatban ez szintén a francia és a holland helyzetet mutatja be. Itt látjuk, hogy nagy a különbség a gazdaságok között, tehát átlagban van, amikor nincs is jövedelem, de azért bizonyos gazdák jó eredményeket, jó abárakat tudnak elérni, és van jövedelmük. Ez mindkét ábrán látszik, hogy nagy az eltérés, jövedelmi eltérés az egyes gazdaságok között valamint a specializációtól is függ ez az eltérés. Végül a nemzetközi versenyt is megvizsgáltuk, tehát hasonló a kép, mint a Brawler csirke esetében. Egyre erősebb a verseny, a verseny alapja a speciális darabolás, a sertések speciális darabolása, amit kereskedelmi forgalomba hoznak, csak egy példát hoznak, bal oldalon a karaj látjuk, itt az előállítás és feldolgozási költségek látjuk európai szinten, jobb oldalon látjuk, hogy mennyivel alacsonyabbak ezek a költségek Brazíliában. Persze ehhez hozzá kell adni a szállítási költséget és az import elvonást egyetemű, hogyha az import elvonást csökkenteni kell, akkor felborul, a helyzet, és más szektorokhoz hasonlóan erősödik a verseny. Végül, ahogy mondtam, többféle előállítási rendszer működik az egyes országokban. Hollandiában, Dániában egy nagyon szofisztikált, szakosodott, hízosértés gazdaságok vannak, nagyon jó eredményeket mutatnak, de itt nagyon magas a fluktuáció a jövedelem tekintetében. Aztán a finn vannak a feldolgozó farm, gazdaságok Hollandiában, Ániában, Franciaországban. Itt is erősen ciklikus a jövedelem. Aztán Franciaország, Németország, Lengyelország itt több a közepes minőség szintű, közepes méretű gazdaság, és itt stabilabb a jövedelmi helyzet, hiszen a más vállalkozásokkal tudják kompenzálni a nehezebb időszakokban a jövedelem kiesést itt van még javulási lehetőség, és szeretném még elmondani, hogy Lengyelországban és Németországban speciális a helyzet a kisméretű gazdaságoknak. Itt alacsony a jövedelem, ezek rugalmasabbak, és hogyha alacsony az ár, akkor akár le is tudnak állni, be tudnak zárni. Köszönöm szépen! Le dernier chapitre de cet exposé euh, porte sur les recommandations. Ces recommandations viennent d'un questionnaire Köszönjük szépen, és meghallgatunk itt bizonyos javaslatokat, ezeket a javaslatokat a kérdőív is tartalmazza. A 55 különféle európai szereplő kapta meg ezt a kérdőívet. Nyolc országban, nyolc különféle fejezetre osztottuk a kérdéseket, és a 17. oldaltól olvashatjuk. 17. és a 22. oldal között találhatjuk ezeket az adatokat. Ezeket az adatokat nem tartalmazza az összefoglaló, tehát az első fejezetben láttuk azt, hogy hogyan tudunk akkor a nemzetközi versenyben megfelelni. Itt eh, a WTO megállapodásra szeretnénk utalni, amelynek nagy hatása lesz különféle ágazatokra, különösen a húságazatra. Ezzel kapcsolatban számos megbeszélés történt, és azt javasoljuk, hogy a jelenlegi modalitásokat korlátozni kellene, különös tekintettel az érzékeny termékeknél a, a vámok esetében, tehát az időszakot meg kellene hosszabbítani, tehát a WTO megállapodás megvalósításának időszakát, akkor a WTO megállapodás aszimmetrikus normáival is kellene foglalkozni, rendkívül szigorú normák vannak Európában, amelyek sokkal szigorúbbak, mint a világ más részeiben. A WTO-ban születtek meg ezek a normák természetesen, viszont a nemzetközi szervezeteknél, picit most itt fel fogok gyorsulni, tehát van nyilvánvalóan lehetőség arra, hogy további költségek jöjjenek létre hogyha bizonyos normákat nem tartanak be. Tehát itt akár 20%-os különbségekről is beszélhetünk, különösen gondolok itt az állatjólétre, a környezetvédelemre, az állategészségügyi normákra, tehát azt javasoljuk, hogy az Európai Unió az edikieknél többet tegyen, illetőleg jobban képviseltesse magát ezeknél a nemzetközi szervezeteknél, és arra is kísérleteket tennünk, hogy nehogy túlzottan előtérbe helyezzük magunkat, abból a szempontból, hogy hogyan képviseljük a környezetvédelmet, vagy az állategészségügyet, állatjólétet. Nagyon fontos a származási ország beazonosíthatósága, ez a fogyasztó számára rendkívül fontos, a fogyasztó érdekeit védik ezek a normák, és azt is látnunk kell, hogy a nemzetközi verseny Egyre erősödik eh, például a sózott termékeknél, vagy egyéb más speciális módon kezelt eh, marhahúsoknál és egyéb hústermék, hústermékeknél. Tehát nagyon világos és egyértelmű normákra van szükség, hogy a fogyasztó ténylegesen tudja, hogy mit vásárol. Környezetvédelmi aspektusok, ez is nagyon fontos. A termelők és a fogyasztók is fontosnak tartják ezt különös tekintettel az éghajlatváltozás vonatkozásában itt figyelembe kell venni a különféle kalkulációs módszereket az egyes országok esetében. Például gondolok itt a CO2 emisszióknak a mérésére, itt is szükség van egy harmonizációra. Természetesen a CO2 emissziót csökkenteni kell, ez egy elsődleges célkitűzés, és a tagállamoknak azt is javasoljuk, hogy használják ki a második pillért, hogy ilyen módon is energiákat tudjanak megtakarítani és további támogatási intézkedéseket tudjanak hasz, foganatosítani, például a biológiai alapú energiahordozók vonatkozásában. Itt is szükség van a küszöbértékek meghatározására el kell gondolkozni a jó gyakorlat további elterjesztésének lehetőségeiről. Egy további fontos oka az élelmiszerárak robbanásszerű növekedésének az éppen az energiaköltségeknek az alakulása. Itt is fontos meglátásokra jutottunk el, hogyha itt bizonyos stimuláló eszközöket használunk, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy a szója és a gabona árak tovább fognak növekedni, és ennek következtében a takarmány árak is követik ezt a mozgást, és ez a, és ezek kihatást gyakorolnak a tejgazdálkodásra, a hústenyésztésre, a hízlaldák tevékenységére. Harmadsorban hogyan tudunk ellene hatni ezeknek az áringadozásoknak? Ez is egy nagyon fontos téma. Ezzel kapcsolatban vannak nemzetközi javaslatokat. Tudjuk, hogy a gabonánál és az olajos magvaknál bizonyos piaci spekulációkat is nyomon lehet követni. Ez, szükségünk van biztonsági raktározásra is, ez, erről, ezzel a FAO is már elég jelentős mértékben foglalkozott, és szükség van a belső piaci szabályozók áttekintésére. ezeknek is óriási hatásuk van a takarmányokra, takarmányozásra, illetőleg a gabona árak alakulására. Tehát ezek a tényezők határozzák meg a piac alakulását, és az állapot felmérés után tudni fogjuk, hogy az eddigi normák közül melyeket lehet fenntartani, különös tekintettel itt a raktározásra is, és a költségek megtérítésére látok bizonyos előnyös, előnyöket itt, különösen akkor, hogyha válságos helyzet alakul ki, és a piacokat kell bizonyos ellenőrzés alatt tartani. Ilyenkor a költségek megtérítésével lehet beavatkozni. Arra is javaslatot tettünk, hogy a tagállamok vállaljanak nagyobb szerepet a kockázatok kezelésében, fent kell tartani az egyes ágazatok közötti összekapcsoló tényezőket, gondolok itt az anya tehén, illetőleg az anya juhok után kifizetett prémiumokra, és szeretnék arra is rámutatni, hogy a húságazat, a húsipar összességében egy olyan terület, amely számos nehézséggel küzd, tehát hogyan tudjuk az itt felmerülő költségeket korlátok között tartozni, ez a négyes fejezetben, tehát bizonyos moratóriumot szeretnénk javasolni az új szabályozó adókra, tehát hogy legyenek speciális szabályozások, például az állatok szállítása vonatkozásában. Itt is a szabályozókra egy bizonyos időszakig moratóriumot kellene tartani. Elnézést kérek, be kell fejeznünk, mert az időnket már túlléptük Természetesen ezt mind önök is elolvashatják a jelentésbe, és köszönöm szépen, és nagyon sajnálom, hogy egy, az időt egy kicsit túlléptem. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm a prezentációt. Természetesen ez nagyon érdekes volt, és egy sor agályra adott választ olyan aggályokra, amelyek a tagállamokban folyamatosan fölmerülnek a tanulmányok kapcsolatban. Bizonyára vannak kérdések és hozzászólások. De sajnos ez volt az utolsó napirendi pontunk ma délután.